Ha nincsen, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyveket. A napi rendi első pont Ayala Sender asszony jelentése, ez pedig a közúti biztonsággal függ össze, és pedig most átadom a jelentéstevőnek a szót Ayala Sandra asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából azt szerettem volna mondani, hogy meghat ez az alkalom. Hiszen egy olyan témát zárunk le a plénumon, amely már nagyon aktuális, hogy lezárjuk. Nagyon nehéz előtörténete van ennek az ügynek. 2008-ban kezdtük, és 2008-ban pedig abban a helyzetben voltunk, hogy egy elsődleges tervezetet sikerült megszavaznunk, ez pedig azt jelenti, hogy a diszkrimináció ellen fellépjünk, ami azt jelenti, hogy olyan személyek, akiknek külföldi rendszámokat megúzták a közlekedési szabálysértéssel járó büntetést. Tehát ez egy európai téma, határokon átnyúló téma, a közlekedés biztonsága és a biztonság emelése, illetve az áldozatok számának csökkentése volt a célunk. 2008-ban tehát elindult az eljárás. Egy nagyon bátor eljárás volt ez, információk alapján, főleg áldozat szervezetek, egyéb érdekképviseletek aktív részvételével folytattuk a munkát. De természetesen az Európai Közlekedési Hatóság, a DISPOL is részt vett a munkában. Nagyon sok tanulmány készült, és az egésznek a lényege az volt, hogy aki határokon átnyúló módon, valahol külföldön közlekedési szabálysértés követel, akkor igenis várjon már rá egy büntetés otthon a postaládájában. De sajnos a tanács nem gondolta így, blokkolta a szándékunkat, és most a belga elnökségnek szeretném megköszönni, hogy nagyon kreatív volt, nagyon állhatatos és bátor volt. A belga elnökségnek sikerült egy másik alapon, és pedig a rendőrség együttműködés alapján eh, ismét sínre vinni ezt a témát. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy eh, a szabálysértők büntetlensége szűnjön meg. És a magyar elnökséget is szeretném kiemelni, hiszen a belga elnökség után a magyar elnökség ugyanezen a jog alapon dolgozott. Tehát a rendőrségek közötti együttműködés volt az új jogalap. Nagy-Britannia és Dánia nem ugrott fel a vonatra, de azért számos tekintetben sikerült a javaslatokat a gyakorlatba is átültetni. A rendőrségi együttműködés területen 2013-ban pedig már volt egy olyan eszközünk is, amelyet a tagállamok alkalmazottak. És így 2014-ben, egy kicsit később, mint 2013-ban, az Európai Bíróság közölt velünk valamit, amire vártunk, és pedig azt, hogy az a jogalap, amelyet mi támogattunk, és pedig a közlekedés biztonsága, az volt a megfelelő jogalap. Mi is mindig ebben láttuk a megfelelő jogalapot, azonban ez probléma volt, hiszen a tagállamok sikerrel alkalmazták ezt az irányelvet honi jogalkotásukban, és sikeresnek bizonyult de természetesen az Európai Bíróság határozatához kell tartani magunkat. Adott nekünk néhány hónapot, hogy aktualizáljuk a szöveget, a bizottság ezt meg is tette, éppen ezért szeretném megköszönni ezt a bizottságnak. Az Európai Parlament is foglalkozott a témával, nagyon gyorsak voltunk. Szeretném elmondani, hogy van egy kérésem a biztosasszonyhoz, és pedig az, hogy próbálja felvenni a tempónkat. A parlament nagyon gyors volt, szerettünk volna a bizottságnak segíteni. Elfogadtunk egy olyan szöveget, amely nem száz százalékig tetszett nekünk, de mégiscsak sikerült egy információ cserét kidolgoznunk. És most szeretném megkérni a biztos asszonyt, hogy a lehető leggyorsabban indítsa el a folyamatot, hogy a kiértékelésről szóló jelentést megkapjuk, és hogy újabb javaslatokat tehetünk, hogy az eljárás minden hamarabb beindulhasson. Szerintem a közlekedési áldozatok rokonainak is adósok vagyunk, minden európai polgárnak adósai vagyunk ezzel az eszközzel. Hiszen Európának védekeznie kell, főleg akkor, amikor egy ilyen fontos témáról van szó, mint az emberi élet. Köszönöm. Köszönöm szépen, előadó asszony. És most Bulcs asszonynak adom át a szót. Mr. President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság nevében szeretném megköszönni a parlamenti képviselőknek, és különösen Aileya Sender asszony előadónak, hogy ilyen gyorsan megvizsgálták a jogalkotási javaslatot, és a bíróság által megadott határidőre elkészítették a jelentést. Ez egy tökéletes példa arra, hogy milyen jól tudnak együttműködni az intézményeink, így kézzel fogható eredményeket érnek el gyorsan és hatékonyan. A bizottság nagyon hálás azért, hogy sikerült foglalkoznunk azokkal a kérdésekkel, amelyeket a bíróság kifogásolt, és eközben hülyek maradtunk az eredeti irányelv elveihez. Az új irányelvet a TRAN által meghatározott a közlekedéssel összefüggő jogalap alapján fogjuk elfogadni, és nem a 25-ös számú cikk a rendőrségi közi, rendőrségek közötti együttműködés alapján, illetve kiterjesztjük a területi hatályt a cél az, hogy javuljon a közlekedés biztonság. Ez az európai közlekedés politika egyik legfontosabb célja. Még mindig túl sok európai esik áldozatul gátlástalan autóvezetőknek, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat. És most már könnyű meghatározni, csak külföldi követi el a közlekedési szabálysértést. Ennek következtében sok gépjárművezetőre pozitív hatás fog gyakorolni, és elrettentő hatású lesz ez az irányelv. A közlekedés biztonság nem áll meg a határoknál, ez egész Európát érintő kérdés. Az irányelben felsorolt jogsértések esetében most már meg tudjuk határozni, hogy ki az autó tulajdonosa, és kérhetjük tőle, hogy indokolja, amit elkövetett, illetve a másik tagállamban is kézbesíthetjük számára a végzést. Érdeklődéssel várom a ma délutáni érdekes vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most elkezdjük a vitát. A frakciók képviselet képviseletében szóló közül először Bach képviselő, a néppárt képviseletében kettő percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Bulc biztos asszony, szeretném rögtön megragadni az alkalmat, hogy megdicsérjem a tanács, a bizottság és a parlament közötti kitűnő együttműködést. Kétségünk le sem lehet a felől, hogy a közlekedés biztonság az európai intézmények számára prioritás. Csak együttes határon átnyúló erőfeszítéssel sikerülhet 2020-ig eh, megfelezni a közúti balesetben elhunytak számát. Jobb képzés, infrastruktúrát érintő intézkedések, eh, egy eh, jobb gépjármű nyilvántartási rendszer, ezekkel is növelhetjük a közlekedés biztonságot. Most már mind a 28 tagállamnak alkalmaznia kell ezt az irányelvet, Nagy-Britanniának, Írországnak és Dániának is. 20 ország már átültette nemzeti jogába az irányelvet. És bizakodó vagyok a tekintetben, hogy akik ezt még nem tették meg, azok a tagállamok is mindent megtesznek annak érdekében, hogy be tudják tartani az átültetési határidőt. Nagyon fontos az, hogy akár belföldi, akár külföldi a gépjármű vezető egyelő elbánásban részesüljön, be kell, hogy tartsa a közlekedési szabályokat, hogyha túlépje megengedett sebességet, vagy alkoholt fogyasztott, ezek mindenütt ugyanolyan jogsértésnek számítanak. Az adatvédelmi rendelkezések ügyekkel kapcsolatban nagy figyelmet kellett szentelnünk az információs csere kapcsán ennek a kérdésnek. Valamennyünket érint a közlekedés biztonság, és folyamatos erőfeszítésekre van szükség, különösen mivel az elmúlt években néhány országban sajnos megint kismértékben nőtt a közlekedési balesetek áldozatainak száma. Ahogy Ejjel Szender asszony is elmondtam, én is bizakodó vagyok a tekintetben, hogy 2016 novemberében a bizottság eleget tesz a kötelezettségének, és elő, elkészíti, előterjeszti a jelentését, csak így tudunk megfelelni az előttünk álló kihívásoknak. Köszönöm szépen, Ertug úr. Két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt biztos asszony, igen tisztelt előadó asszony, úgy gondolom, hogy megfelelő irányba indultunk el. Legalábbis meg tudtuk válaszolni ezt a kérdést, hogy azok, akik külföldön közlekedési szabásértést követnek el, otthon felelősségre vonhatók-e. Ez a 28 tagállam kontextusában nem olyan egyszerű. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy tovább kell haladnunk ezen az úton. Hiszen, hogyha zéró stratégiát szeretnénk követni, akkor azt látjuk, hogy szerencsére csökken a közlekedési balesetben elhunytak száma. Ez pedig a stratégiánk részét képzi. Miért említem ezt meg? Természetesen az a helyzet, hogy ha egy Európai Uniós tagállamban valaki szabálysértést követel, akkor azonosítható. A kérdés azonban az, hogy utána mi történik. És szerintem ez érdekli a polgárokat. Pillanatnyilag az van, hogy itt a szankció végrehajtása, a büntetés nem hajtható be. Általában az a helyzet, hogy a szabálysértő nem hajlandó a büntetést kifizetni. Ebben az esetben, és ezt most tudatosan kiemelem, mert tudom, hogy 2016-ban ki kell értékelnünk az eddigi helyzetet, tehát ezeket a pontokat is mindenképpen fel kell vennünk abba a javaslatba, amelyet az Európai Bizottságnak továbbítunk. Hiszen a büntetés behajtása a legfontosabb, hogyha ez a közlekedési szabálysértő tudja, hogy behajtják rajta a büntetést, akkor valószínűleg nem fog szabálysértést elkövetni. Végezetül pedig nagyon örülök, hogy javaslatainkat megszívelik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Dálen úr, két percre. Voorzitter, nog ieder... Elnök asszony, minden évben 25 ezer ember veszíti életét az európai utakon. Ez összehasonlítható mondjuk Emelóten, Dalsze városok lakosságával és hogyha még hozzászámítjuk azokat az embereket, akik megsérülnek a közúti balesetek miatt, akkor egy olyan számot kapunk, amely jóval nagyobb európai városok lakosságának felel meg. Ezeket a számokat elnök azt mondja, csökkenteni kell és lehet. Jobb infrastruktúrára van szükség, biztonságosabb, intelligensebb autókra, és mindenek előtt jobb segítségnyújtásra mindenképpen hatékonyan, határon átnyúlóan kell fellépni az ilyen határon átnyúló jogsértésekkel szemben. Itt most a parlament és a más többi intézmény próbálta meg közösen megoldani ezt a problémát. Ez nem biztos, hogy jó megoldás volt. Most már egyetértünk azonban abban, hogy az irányelv célja a számít, ez pedig a közlekedés biztonsági javítása Európában. Mindenek előtt azokra a jogsértésekre kell korlátozni, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő, és a legtöbb kárt okozzák. Ez a gyorshajtás, a drog vagy alkohol hatása alatt történő vezetés, utolsisak nélküli vezetés. Remélem, elnök asszony, hogy az irányelv nyolcadik cikke nem fog változni. Itt arról van szó, hogy az információ cserére mindenképpen szükség van az utat használók között is, hiszen nem elég a represszív intézkedések, hanem mindenek előtt felvilágosításra van szükség, hogy mindenki pontosan ismeri a szabályokat, amikor közlekedik. Bilbao Barandika. Bilbao Barandika asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztos asszonyt is. A WHO felmérések szerint a hetedik legfontosabb okát képezik a haláleseteknek a szab közlekedési szabály, szabálysértések a világon, és ez továbbra is így lesz, hogyha nem tartjuk be azokat az intézkedéseket, kell már így is sikeresen csökkentettük a haláleseteket. Ide tartozik a bukósisak használata, a motorozás során a kábítószer alkoholfogyasztás visszaszorítása vezetés során és további intézkedésekre is van szükség. A jelenlegi irányelv javította a közlekedés biztonságot a jogalap megváltoztatása, illetve az Egyesült Királyság, Írország és Dánia felvétele, illetve a területi határállók való kiterjesztése hozzájárul e-, ezekhez a célokhoz, ugyanis a szabálysértőket megbüntetik tekintet nélkül arra, hogy hol regisztrálták a járművüket. Remélem, hogy ez a tagállamok közötti együttműködést is javítani fogja. Azokban a ö, tagállamokban, ahol ezek a hatáskörök decentralizáltak. Reméljük, hogy ez hozzájárul a balesetek csökkenéséhez Európában. Hiszen egymillió emberre itt jut a legmagasabb haláleset közlekedési szabálysértések miatt az egész világon. Biztosítanunk kell, hogy a szankciókat ki lehet szabni attól függetlenül, hogy hol regisztrálták az illetőt, és fontos, hogy a tagállamok emellett infrastruktúrális és a járművekkel kapcsolatos intézkedéseket is meghozzák, annak érdekében, hogy az ilyen tragédiákat elkerüljük, amelyek évente több ezer európai halálát okozzák. Várjuk tehát a bizottság új javaslatát a különböző jogi alaslaptekintet, alaptekintetében. Köszönöm. Kilöninen az. Arvasz puheenjohtaja. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Egy igazi európai közlekedési térség, egy igazi játékszabályok, igazi egységesített játékszabály gyűjteményt is követel. Ebben az esetben erről van szó, hogy egységes játékszabályokat hozzunk létre. Hiszen csak is az egységes játékszabályok teszik lehetővé azt, hogy a közlekedési szabásértéseknek mindenhol következményei vannak, és pedig attól függetlenül, hogy igazából a saját területünkön vagy a szomszédország területén autózunk-e. Ez nagyon fontos, hiszen ez az állampolgárok jogegy előtti egyenlőségét is jelenti. Szeretném megköszönni a bizottságnak és a tanácsnak is, hogy előre haladtak ezen az úton, és ugyanakkor remélem, hogy a parlament jóvá hagyja majd ezt a javaslatot, amely lehetővé teszi azt, hogy a közös európai közlekedési kultúra megteremtéséért fáradozhatunk. Nagyon fontos az, hogy Európában egyre kevesebb a közlekedésben elhunyt emberek száma. Nagyon fontos az, hogy a gyorshajtást megelőzzük a kábítószer, illetve alkohol hatása alatt elkövetett szabálysértéseket. Nagyon fontos az, hogy a rendeletet alkalmazzuk, és így kb. 350-400 közlekedési halottat tudunk majd megkerülni. Tehát ennyivel kevesebben halnak majd meg a közlekedési balesetekben. A közlekedési biztonságnak a javítása minnyájunktól fáradozásokat követel. Thank you. Köszönöm. Eichhout képviselő, egy perc. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt eh, Inés Ayala Sendernek, az előadónak szeretném megköszönni a munkát. Mondhatjuk azt, hogy ezzel a szavazással egy fejezetet tudunk lezárni. Ez szép példája az együttműködésnek, halljuk. Hát ezért én ezt az egész eljárást nem hívnám az együttműködés szép példájának. Nagyon sok időt vesztettünk el, miközben vitatkoztunk a jogalapról, és a tanács nagyon sokat lovagolt és küzdött a jogalap érdekében, végül is nem lett igaza. Most végre tudunk egy lépést előre tenni. Nagyon örülök annak, hogy amit az adatvédelmi rendelkezéseket illeti, ez jó, hogy most megoldottak most az implementálás áll hátra, még nyolc országnak kell átültetni az irányelvet, és utána jön a végrehajtás, hiszen ott még nem történt semmi. 2016-ban a felülvizsgálat jó, de további lépésekre van szükség. És ennek hatására jobb lesz a közlekedés biztonság Európában, de hogy hogyan történt ez, hát szépségdíjasnak nem nevezném ezt a történetet, de a lényeg, hogy ide jutottunk. Köszönöm. A következő felszólaló Löndgren úr másfél percre. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenképpen frissíteni kell a szabályokat, hiszen igazából eddig nagyon rossz a közutak helyzete. Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben jönnek az autók, jönnek a teherautók a másik európai országból, akkor igazából a rendőrség nem tud mit csinálni. Tehát jó, megbüntetik, kap egy büntetést, de mit csinál vele? Hazamegy, kidobja az ablakon, hiszen nem működik a rendszer, nem lehet végrehajtani, még ha elő is van írva. Nagyon fontos, és nagyon jó válaszokat is látok itt a javaslatban, tehát nagyon jó például az, hogy ellenőrzik a gépjárműveket, hogy arányosság legyen. Tehát mindenképpen az arányosságot is be kell venni, és nagyon jó javaslat ez. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy eh, a rendőrség eh, számát is növeljük, tehát hogy többen tudják ellenőrizni a közlekedést. Nagyon fontos az, hogy lehetővé tegyük azt, hogy a büntetést ott a helyszínen kifizessék már. Tehát, hogy ne kiküldeni kellene. Véleményem szerint semmi probléma nincsen ezzel. Tehát például Svédországban lehet közlekedési balesetet hitelkártyával is kifizetni, hogyha, megakad, hogyha a rendőrség megelít egy autót. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy például ilyen lehetőséget is tegyünk. Mm, Európában eléggé gyakran hamisítják a jogosítványt, és eléggé gyakori az is, hogy igazából az interneten lehet vásárolni egy kamion jogosítványt. Optimális megoldás nincsen, de az biztos, hogy valamennyire előbb haladtunk ezen az úton. Köszönöm. Godin asszony másfél percre. Elnök asszony, kedves kollégák! Örülök, hogy ismét a plenáris ülés elé került ez a téma. Itt úgy tűnik, hogy az autósok üldözéséről van szó. Úgy tűnik, hogy az autósok elleni felépés az egyetlen eszköze a közlekedés biztonságnak. Az autós szövetségeket is ugyanúgy támadják, mint a többi szövetkezetet? Szövetséget? Persze, sokba kerül ez, hogy erről vitatkozzunk, persze a, radar, a Trafipaxra mindig van pénz. Hogyha a politikusok rohannak, illetve amikor csecsenek ölnek meg, két önnek meg állampolgárokat, mert ellopott autóval, akkor őket nem büntetik meg. Sem jogosítványuk, sem személyigazolványuk nem volt. A kábítószer elleni harcra is szeretném felhívni a figyelmet. Egy kis rugalmasságot kérünk az átlagos vezetők, ugyanakkor nulla toleranciát az országúti bűnözőkkel szemben. Van Denkamp úr, két perc. Eh, Elnök asszony, köszönöm szépen. És ehelyütt szeretnék köszönetet mondani a rapportőrnek is, az SZSD frakció előadójának. A közlekedés biztonság Európában egy nagy téma. Van Dálen kollega már elmondta, 25 ezeren halnak meg évente Európában az utakon. Ez egy borzasztó nagy szám. És amennyire lehet, és amilyen gyorsan lehet, csökkentenünk kell ezt a számot. A néppárti frakció ezért nagyon jónak találja azt, hogy ma itt délután lezárhatjuk ezt a dossziét egyértelmű megközelítés alapján de az őszinteség kedvéért el kell azt is mondani, hogy már próbáltunk határon át nyúló jogsértések kapcsán egyességre jutni. Most nekünk autóvezetőknek hát le kell nyelni azt, ami talán nem mindig lesz kellemes, de a közlekedés biztonság fontosabb kollégám már elmondta, hogy szükségtelenül sokáig tartott ez az eljárás, a viszálykodás a jogalap kapcsán az intézmények között. Most itt elsősorban nyolc közlekedés és a szabálysértésről van szó, ez a nyolc legfontosabb. De mi történik a többi szabálysértés típussal? Hollandia, Németország és Belgium sokkal több esetben cserél adatokat. A következő kérdés illetve máshogy fogalmazok. Tehát először a, a végre, az átültetés, és utána a végrehajtás. Eckhout kollega is ezt felvetette. A különböző országokban rendben vannak az informatikai rendszerek, több intézkedésre volt szükség, mert sok hiba merült fel a számítógépes rendszerek miatt. És végül örülünk, hogy Dánia, az Egyesült Királyság és Írország is az egyenlő elmánes egyében részt vesznek a direktívában. Köszönöm. Anderson asszony két perc. Üdvözlöm ezt az intézkedést, és üdvözlöm, hogy a biztos asszony támogatja. Ugyanakkor nem szeretném, ha tévednénk, ez közlekedés biztonsági intézkedés, jó kormányzásról van szó, együttműködésről, nem pedig egy méltánytalan határozatról. Hiszen itt szabálysértésekről beszélünk, és hogyha bizonyos sebességet túllép valaki, akkor az a halálesetekhez vezető ütközéseknek legalább az egyharmadáért felelős az európai utakon. Mindenképpen foglalkoznunk kell a problémával. Az én országomban tudom, hogy nem örvendett általános népszerűségnek ez az intézkedés, és megpróbáltunk kívül maradni rajta, de felhívom a kormányunkat arra, hogy változtassanak a hozzáállásukon, és igyekezzenek minél előbb elfogadni, átvenni ezt a jogszabályot mindkét oldalon vannak extrém példák, hogy mi történt. Vannak olyan elkerülő útak, ahol kétszer olyan magas sebességgel haladnak a máshol regisztrált gépjárművek. Franciaországban pedig az Egyesült Királyságban regisztrált járművekkel ússzák meg a gyorshajtásokat. Tehát minden országnak megvan a dolga, hogy a közlekedés biztonságot növelje, és az ezzel kapcsolatos célokat elérjük. A 2020-as célokról beszélünk. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az infrastruktúrálos politikák is, a transeurópai hálózati irányelvek és a közlekedés biztonságai intézkedések, valamint a városi mobilitás minden, mindegyik prioritást élvez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Anderson asszony számára van kérdése Lukárt képviselő úrnak? Igen, Anderson asszony elfogadja a kérdést. Tessék, Ropé úré a szó. Köszönöm szépen. Semmi kétség azt illetően, hogy az információ csere segíteni fog a szabálysértések csökkentésében. Ugyanakkor kérdésem az, hogy ez a kötelező követelmény, hogy jobbkormányos vagy balkormányos járműben lehet vezetni. Ez hogyan befolyásolja ezt? Anderson asszony. Vizsgáljuk ezt a kérdést, nagyon alaposan vizsgáljuk az én országomban is, és más országokban is, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amikor az infrastruktúrális és a közlekedési intézkedési intézkedéseket meghozzuk, akkor ezt a kérdést is megfelelőképpen figyel, figyelembe vegyük, és hogy a vezetőket megfelelőképpen figyelmeztessük a határok átlépésekor. Ez érvényes az Egyesült Királyságra is, és a kontinensre is. Valóban érdekes ez a felvetés, és ugyanakkor tudnak erről a közlekedés biztonsági szakemberek, és nagyon figyelnek rá. Értem, mondja az elnök asszony. Zlatowski képviselő következik másfél perc. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony. Az emberek szabad mozgása az Európa integráció egyik legfontosabb vívmánya. Ez egy privilégium azok számára, akik utaznak. De ez együtt kell, hogy járjon a felelősséggel is, hogyha valaki szabálysértéseket követ el. A tagállamoknak eszközökre van szükségük, hogy büntessék a közlekedési szabálysértéseket ha nincs technikai lehetőség arra, hogy beazonosítsák a gépjármű vezetőt, most ez nem lehet ürügy arra, hogy ne büntessék az ilyen szabálysértéseket. Manapság már azonban ez érthetetlen lenne, mert rendelkezésre állnak a technikai műszaki feltételek. Lengyelországban nagyon magas a halálesetek száma a közötti balesetekben, ezért én különösen üdvözlöm hogy megszületett most az irányelv. Lengyelországban a balesetek mindegy 3%-át okozzák külföldiek, és Európai Uniós állampolgárok elsősorban a halálos kimenetelű balesetek kapcsán nem szabad semmilyen balesetet alábecsülni, és különösen fontos, hogy megpróbáljuk megakadályozni, megelőzni az ilyen baleseteket. Dánia, az Egyesült Királyság és Írország, amelyek eddig kívül maradtak, most készen állnak belépni a rendszerbe. Ez nagyon jó jelzés. Ez azt jelzi, hogy valamennyien meg vagyunk győződve arról, hogy ez egész Európai Unióra ki kell, hogy terjedjen ez a szabályozás. Most a következő feladat, hogy jogszerűen minden tagállamban végrehajtsák ezeket az intézkedéseket, a rendelkezéseket. Még egyszer nagyon örülök ennek, és jó lenne, hogyha valamikor egyszer ki tudnánk terjeszteni szomszédos országainkra is ezt a jogszabályt. Köszönöm. Riké úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák! Szeretném üdvözölni Ines Ayala Sender asszony munkáját, akinek köszönhetően nagyon gyorsan a parlament elé kerülhetett az ügy. Jelentős előrelépést jelent ez a szöveg Európa számára. Jelentősen növeli a közlekedés biztonságot. Franciaországban 21 százaléka a gyorshajtóknak, amelyeket a trafipaxok rögzítenek, külföldi tulajdonosok által elkövetett gyorshajtások, és nagyon fontos, hogy minden gyorshajtót ugyanolyan eljárás fenyegesen. Fontos a megfelelő magatartási kódex elfogadása Európában. El kell kerülni, hogy valaki ne fizesse be a büntetést, és így büntetlenül maradjon az ilyen típusú jogszabálysértés. Azt javasoljuk, biztos asszony, hogy 2017-ben vizsgálják felül a hatékonyságot. Seymour asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jogszabály mutatja, hogy mi, milyen a jogi realitása az EU-nak. Ezek az egymást átfo, átfedő jogszabályok egyszerűen nem működnek. Több évnyi folyamat után még mindig nem tudjuk ezt a határokon átnyúló információt cserét megfelelőképpen működtetni. Egyszerűen használhatatlan ez a jogszabály az Egyesült Királyságban nem tudjuk nyomon követni és büntetni azokat a járművezetőket, akik nem nálunk vannak regisztrálva. Hogyha valaki ő, jelenleg ő, ő, távozik a, a, az Egyesült Királyságban, legalább így meg tudjuk állítani a határainkon. A nyelvi korlátok miatt gyakorlatilag nem tud jól működni a rendszer, és nem biztonságos. Robert Godwill, az Egyesült Királyság közlekedési minisztere elmondta, hogy ezek az intézkedések nem megfelelőek, és célszerűbb, hogyha az egyes tagállamok saját maguk intézik ezeket az ügyeket, például az Egyesült Királyság, amely az brit érdekeket igyekszik védeni. Kalti úr kék kártyát mutatott fel Szémúr asszonyjal kapcsolatban. Szémúr asszony elfogadja a Lökárti úr kérdését? Metkárti úr kérdését? Igen, tessék. Képviselő asszony, az érve elfogadható lenne, hogyha ö, nem lenne mint egy 500 olyan helyi út Írországban és az én választó körzetemben is, ahol ezt nem lehet betartatni, amiről ön beszél, ezeket az intézkedéseket és itt se lehet elérni, hogy a járművezetők a felel, felel, felelősséggel tudjan, fel, járművezetőket felelősségre lehessen vonni. Szémúr asszony, nyilván olyan rendszerre van szükség, amely hatékonyan működik, de ez a saját hatókörünkben kell, hogy történjen, nem pedig az EU hatókörében. Másfél percre Májer úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony a közutak biztonsága minden számára nagyon fontos. Ez minden felszólásból kiderül. A politikai különbözőségek ellenére, és minnyáján nagyon fontosnak tartjuk a közlekedés biztonságot. Ausztriát nagymértékben érinti a közlekedés biztonsága, hiszen tranzitország a kelet és nyugat közötti gépjárművek, teherautók számára. Tehát üdvözöljük a jelenlegi javaslatot. Ausztriában eh, körülbelül 4 millió szabásértést okoznak a külföldi vezetők. És már néhány kolléga meg is említette, hogy a legnagyobb probléma ennek az irányelvnek a végrehajtása lesz. Ezt minnyáján tudjuk. Tudjuk azt is, hogy néhány tagállam igazából át se ültette a korábbi direktívát, Görögországot, Olaszországot említették már. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy az összes tagállam akarja-e hogy ezt az irányelvet átültessék. Itt adminisztrációs problémák is vannak, és néhány tagállam jelezte is ezeket a problémákat. Azonban mindenképpen eh, fontos, hogy a szabályok mindenkire vonatkozzanak. A tagállamoknak ezeket az irányelveket, illetve ezt az irányelvet át kell, hogy ültessék, hiszen különbség alakulhat ki, hiszen vannak olyan országok, akik átültetik, és akkor az ő polgárai fizetik a büntetést. Koch képviselő kettő percre. Igen, tisztelt biztos asszony, kedves kolléganők és kollégák! Nagyon fontos ez a jelentés a közlekedés biztonság szempontjából. És ezt minnyáján támogatjuk is. Azonban a közlekedési szabálysértések miatt az európai utakon még mindig túl sokan halnak meg, és túl sokan lesznek részben súlyosan sérültek. A halállal járó közúti szabálysértések okozói pedig néha megúszszák. Hogy miért történnek ilyen balesetek, említhetjük, hogy sokan vezetnek ittasan, nem használják a biztonsági övet, sőt, drogozva is autóznak az emberek manapság. Ezeket attól függetlenül, hogy mely tagállamban kapják el, meg kell büntetni. Attól függetlenül, hogy mely tagállamban autóznak éppen ezek a szabálysértők a nehéz közlekedési, súlyos közlekedési szabásértékesekkel nem maradhatnak szankciók nélkül. Egy olyan adat cserére van szükségünk, amely lehetővé teszi azt, hogy kölcsönösen hozzáférjünk például a gépjárművek nyilvántartásához. Ez nagymértékben megkönnyíteni egy közlekedési szabálysértés kiderítését és a szabálysértő azonosítását. A 2014 májusi Európai Bírósági ítélet megnyugtatott, hiszen nincsen kivétel például Dánia, Írország számára, az irányelvet nekik is alkalmazni kell. A közutak biztonsága nem szűnik meg az országhatárokon. Az EU polgárai számára a mobilitás az egyik alapjog. Még nem értük el a céljunkat, még további lépéseknek kell következnie. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. De mondta asszony másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Az 2011-82-es irányelv, amiről beszélünk, nos, ismerik az előtörténetét, rossz jogalap miatt semmisítette meg az Európai Bíróság ezt az irányelvet. Most az erősebb integráció meg fogja könnyíteni azt, hogy hatékonyabban lépjünk fel a szabálysértőkkel szemben, akik gyorshajtás vagy alkoholos befolyásoltság miatt korábban elkerülhették a büntetést. Nagyon fontos, hogy megszűnjen ez a büntetlenség, hiszen a közlekedés biztonság csak akkor garantálható, hogyha mindenki ismeri a szabályokat és be is tartja azokat. Fontos, hogy mindenkihez el lehessen jutatni a büntetésre szóló végzést, hogy ugyanazok legyenek a konzekvenciái a külföldön elkövetett szabálysértésnek is, mint az otthoninak. Minden tagállamba utaznak turisták, ezért nagyon fontos ez az információ csere, hiszen ez nem csak a biztonságot, hanem a fogyasztói jogokat is erősíti egy fontos lépést tettünk, egy következő lépés az lenne, hogy ne csak az információ cserét tegyük lehetővé, hanem a közvetlen büntethetőséget, a szankciókat alkalmazását is, ezért még, még egyszer valószínűleg módosítani kell majd az irányelvet a jogalap eh, megváltozását. Lehet, hogy van, aki formális lépésnek tekinti, de ez nagyon lényeges, hogy jelezzük a polgárok számára, és mennyire fontos a biztonságos vezetés, és az, hogy ne veszélyeztessünk másokat. Meissner asszony. Köszönöm, E, Európában e, eddig e, lehetőség volt arra, hogyha valaki külföldön közlekedési szabály sértés követett el, az megúszta a büntetést. Tehát ez nem bagatel cselekmény, mert másokat veszélyeztet, ezért ez így elfogadhatatlan volt. Európa útjain már próbáltuk javítani a helyzetet több jogszabályjal. Most fontos az, hogy a határon átnyúlóan is tudjuk üldözni a jogsértőket. Nagyon fontos az is, hogy minden tagállam csatlakozott a rendszerhez. Természetesen Európában szeret, szeretjük és meg akarjuk őrizni a szabad mozgást, de mindenkinek be kell tartani ennek a játékszabályait. Ezért nagyon jó, hogy még egyszer napirendre került ez az irányelv, most eh, a jogi problémákat is megoldottuk, eh, biztosítjuk a szabad mozgást, de eh, nem kegyelmezünk a közlekedési jogsértések, szabálysértések elkövetőinek. Természetesen támogatjuk a biztos asszonyt a tagállami jogszabály átültetésben. Köszönöm szépen, Gólnis úr, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Ez akárhányszor veszik elő ezt az ügyet, a híres francia költőre, Nicolas Goalóra utalok, ezt angolra drink uh, magyarra ígyunk vizet címmel fordíthatnám. Az Európai Bíróság tanítja meg önöknek a mesterségüket, ezt az irányelvet téves jogalappal fogadták el hogyha a legsúlyosabb szabálysértésekről van is szó, az más kérdés, de úgy látom, hogy olyan dolgokról is szóval, hogy valaki nem csatolta be a biztonsági övét. Ez csak a vezetőt veszélyezteti, másokat pedig nem. És sok hasonló, sok más szabálysértés van ugyanakkor, amely nagyon súlyos, és egyáltalán nem foglalkozik vele ez az irányelv. Négy évvel ezelőtt már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, Luxemburgban, amely szintén a Prümi határozat aláírója, tudjuk, hogy a fehér galléros szabálysértők nyugodtan ülhetnek az elcsalt összegeiken, sem ugyanakkor az óvatlan gépjármű vezetőktől akarják beszedni ezeket a pénzeket hogyha súlyos szabálysértéseket akarnak megcsípni. Egyetértünk a gépjárművezetők üldözésével, azonban nem. Köszönöm. Klűn asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne legyen jogi hézag, megfelelő legyen a jogalap, és egyéb jogható, más állami joghatósága alatt regisztrált gépjárművezetők ne menekülhessenek meg a szankciók alól. Ennek az intézkedésnek az elsődleges célja a közlekedés biztonság. A közlekedés biztonsági bizottság, közlekedési bizottság megvizsgálta ezt a szöveget, ennek tagja vagyok, egy hatás tanulmány értelmében ezek az új ö, ö, intézkedések ö, évente ö, ö, jelentős számú közlekedési hatál, a halál esetet ö, fognak megakadályozni. Azt hiszem ezzel senki nem vitatkozhat, hiszen hogyha életek megmentéséről és borzalmas balesetek elkerüléséről van szó, akkor egyértelmű válasz. Közös célunk hogy életeket mentsünk meg a közutakon. Integrált Európát szeretnénk. Nem fogadhatjuk el, hogy a hazai gépjárművezetőt megbüntetik, a külföldi meg megúszza. Említették a biztonsági öveket. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy a felnőttek odafigyeljenek, hogy a gyermekek biztonsági jövebe legyen kapcsolva. Elnök asszony, egyik prioritásunk, hogy a közúti haláleseteket csökkentsük. 90 óta öm, több ezerrel csökkent a halálesetek száma, ugyanakkor még rengeteg tennivaló van, és együttműködünk önökkel, biztos asszony, a következő öt év során, hogy elérhessék a céljukat és csökkentessék a közúti haláleseteket. Köszönöm. Javszka asszony. Másfél perc. Elnézést, tévedtem. Szenálova asszony következik először másfél percre. Köszönöm a szót, elnök asszony. Biztos asszony, hölgyeim és uraim. Először is köszöntetet szeretnék mondani Ayala Sender képviselőasszonynak, hogy ilyen gyorsan, ilyen jó javaslatot állított össze. Nagyon fontos az irányelv szempontjából, amit az előadó. Tehát nagyon sok munka van mögötte, nagyon sok együttműködés. A eredménye pedig az, hogy a jogszabályokat végre kell hajtani, hogyha azt akarjuk, hogy Európa útjain nagyobb legyen a biztonság. A célunkat pedig csak is így érhetjük el. Mi a célunk? Az, hogy kevesebben halljanak meg a közutakon, és pedig 2020-ig a felére kell csökkenteni a közúton balesetben elhunytak számát. Természetesen eh, büntetnünk kell a szabálysértéseket, mint például az ittas vezetést, a drogos vezetést, a mobiltelefon nem megfelelő használatát, a piros lámpánál nem megállást, a kerékpárosok és a motorkerékpárosok pedig hordják a sisakot. És ezek a szabályok pedig az Európai Unió minden országára, minden polgárára kell, hogy vonatkozzanak. És nem lehet tovább tolerálni azt, hogy külföldön meg folytassák a szabálysértéseket. Köszönöm szépen, Vukacsjevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A külföldi közlekedési szabálysértők büntetlensége már nagyon régóta probléma, és nagyon gyakran tárgyalnak erről miniszterek, nagyon gyakran téma a médiában, és nagyon él ez a téma az elégedetlen polgárok körében is. Pillanatnyilag az Európai Unió foglalkozik a kérdéssel, a közút közutak biztonságával, és a bizottság vizsgálata pedig azt mutatja, hogy a külföldi szabálysértők aránya nagyon magas, főleg a sebesség túllépésnél. Az elmúlt év során 20 ezer ember halt meg az európai utakon mindenképpen megelőző intézkedésekre van szükségünk, és a megelőző intézkedések azonban nem érik el a céljukat. Főleg akkor nem érik el a céljukat, amennyiben a közlekedők úgy érzik, hogy bármit megtehetnek külföldön, nincsen semmilyen büntetés, nincsen semmilyen szankció. Vannak olyanok, akik több európai országon is átmennek, és naponta több tucatszor szegik meg a közlekedési szabályokat. Ez az állapot tartatatlan. Éppen ezért üdvözlöm ezt az irányelvet, határozottan üdvözlöm, nagyon fontos az információcsere, ez a irányelv javítaná, a büntetlenség ellen lépünk fel. Ennek az eredménye pedig az, hogy minden európai polgár ugyanazokat a jogokat kapja. Most Suica asszony másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Szeretnék én is hozzászólni a vitához. Támogatom az irányelvet. Köszönöm a jelentés készítőjének a munkát. Valóban az a helyzet, hogy egyrészt azért mindig azt hangoztatjuk, hogy fontos a foglalkoztatás növelése, a megfelelő demográfiai folyamatok. Ugyanakkor látnunk kell, hogy évente még mindig 26 ezeren veszítik el életüket közlekedési balesetben. Ez teljességgel elfogadhatatlan, és nem lehet az, hogy a védségek elkövetői megúszták büntetlenül. Ezért nagyon jó időben megszületik ez az irányelv, így sikerül egységesíteni a szabályozást, és annak is örülök, hogy Dánia, az Egyesült Királyság és Írország is most már eh, csatlakoztak eh, az irányelvhez. 2020-ig eh, így 50%-kal tudjuk csökkenteni majd a halál eseteket a közutakon. Mindenképpen támogatnunk kell tehát ezt az irányelvet. Ami az együttműködést illeti az EU intézmények között, hát az együttműködés, ez az együttműködés jól működik. Viszont a tagállamok között nem mindig ilyen fantasztikusan jó az együttműködés. Ennek mindenképpen javulnia kell, hogy az európai eszméknek megfeleljünk. Jobb utakra is szükség van természetesen, jobb infrastruktúrára, jobb gépkocsikra, és hogyha mindezeket az intézkedéseket megtesszük, akkor ennek az összeredmény eredménye az lehet, hogy ténylegesen, lényegesen javul a közlekedés biztonsága. Az ország határok nem igazi határok, és ezzel tisztában kell lennünk. Akkor a kesri eljárásra térünk rá. Capárdán asszony az első felszólaló. A határon át nyúló adatcsere közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatban mindenképpen túlmutat a rendőri együttműködés keretein. Itt sokkal többször, többről van szó, a közlekedés biztonságáról. Ez pedig prioritás az Európai Parlament számára. Ez az irányelv további előrelépést jelent azon az úton, amelyen megpróbál tovább csökkenteni a halálesetek számát 2020-ig további 50 százalékkal. Erre megvan a megbízásunk, a felhatalmazásunk a polgároktól, akik a parlamentbe juttattak minket. Természetesen arra is gondolnunk kell, hogy javítani kell az infrastruktúrát az Európai Uniót a szabad mozgás egyik alapelvére építettük fel, a személyek számára továbbra is biztosítani kell a szabad mozgást, de ugyanez vonatkozik a kommunikációra is a közúti balesetek okozóival kapcsolatban. Elnök asszony, a közúti biztonság, a közlekedés biztonság azért is fontos, mert ez az ember életvédelmével függ össze. Ezért is annyira fontos, hogy megtaláltuk a megfelelő jogalapot, és így most már lehetővé válik az adatok határon átnyúló cseréje. Vannak tanulmányok a közlekedési balesetekről, a közlekedési szabálysértésekről, és ezekből is kiderül, hogy a szabálysértéseket elkövetők között magasabb a külföldiek, mint a belföldiek aránya a közlekedési szabálysért befektetők körében a, magasabb, a külföldiek magasabb arányának az az oka, hogy sokszor a hatóságok nem is ismerik az elkövető lakás címét. Ezért ennyire fontos ez az irányelv, mert ezt lehetővé fogja tenni, hogy ezeket a felelőtlen gépjármű vezetőket, akik az anonimitás mögé bújtak el eddig, most már meg lehet találni cselekvésre volt szükség, és ez most megtörtént. Odmah na početku, poštovana povjerenice, e, Elnök asszony, e, biztos asszony, szeretném elmagyarázni e, támogatásomat. Ezen kívül hadd mondjam el, hogy Svájccal kapcsolatban, illetve a tagjelölt országokkal kapcsolatban. Tudom, hogy itt 28 európai országról van szó, de fontos lenne megkezdeni Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Svájccal ezeket a kérdéseket, hiszen átmeneti állapotban lévő országokról van szó. engem is letrafi paxoztak, amikor 90-nel mentem 80 helyet, és elcsíptek, de e, nem küldtek ki büntetést. Nem vagyok büszke rá, nem azért mondom, de ezeket az országokat is be kellene vonni. Köszönöm. Viegas. Viegas úr? Ezt a vitát azért folytatjuk, mert volt egy olyan kérdés, amelynek a lényege az volt, hogy megfelelő volt-e a jogalap, vagy nem. Nagyon jó, hogy ezt a dolgot aktualizáljuk, és az a tény, hogy definiáljuk a szabásértéseket, az is jó. Azonban az is valószínű, hogy a büntethetetlenség egy része megszűnik. Azonban azt is látjuk, hogy a közlekedési baleseteknek új okozói is vannak. Tehát például, hogyha vezetés közben valaki mobiltelefonál. De az infrastruktúra is ide számít. Valószínűleg a jövőben több PPP konstrukcióban fognak utakat építeni. Tehát elképzelhető, hogy fizetni kell majd az autópályáért, ezért pedig valószínű, hogy a polgárok azokra az utakra mennek, ahol ingyen utazhatnak, ez meg valószínűleg újabb baleseteket okoz. Schultes úr? Gospa, spoštovana komisárka, lepo pozdravljeni v Köszönöm. Üdvözlöm a parlamentben, üdvözlöm csapatát is. Én is szeretnék hozzászólni a vitához én is támogatom a bizottság fáradozásait, hogy jobb legyen Európa útjain a biztonság és a mobilitás. Ez a javaslat mindenképpen a helyes irányba vezet. Azonban a több mobilitás még nem old meg minden problémát. És éppen ezért szükségünk van egy olyan rendszerre, amelyben minden mechanizmus biztosítja a nagyobb biztonságot. Most pillanatnyilag egy nagy lépést tettünk előre. Azokat is támogatom, akik azt mondják, hogy az információcserét is mindenképpen szorgalmazni kell. Azonban én még egy dolgot hozzátennék ehhez, amely számomra nagyon fontos, és erősítheti a közutak biztonságát. A szankciókról és a büntetésekről szólnék. A szankciók csak is akkor lehetnek hatékonyak, hogyha elérik céljukat. Főleg a közlekedés területén szeretnénk elérni a célunkat, és a célunkat csak is akkor érjük el, hogyha a büntetéseket tényleg behajtjuk. Köszönöm. Elnök asszony, az Európai Parlament ma egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, és pedig többek között a közlekedési szabálysértés a határokon átnyúló információinak cseréjéről. 2015-ben szeretnénk ezt megoldani, hogy ne legyen itt szabályzási jogi fokhéj. 2013. novemberében lépett hatályba az utolsó idevágó irányelv, azóta pedig növekedett azoknak az autósoknak a száma, akik tudják, hogy elkaphatják őket akkor is, hogyha külföldön követnek el valamilyen kihágást. Tehát nagyon fontos az, hogy a meglévő jogszabályokat végrehajtsuk. Európa ebben a tekintetben megfelelő úton halad, 50%-kal szeretnénk csökkenteni a közlekedésben, közlekedési balesetekben elhunytak számát, és azt is megemlítem, hogy előregednek az európai autók. Ez is balesetveszélyes. Kötelező szabályokat kell hoznunk, tehát és a parlament támogatja ezt. A bizottságnak és a tagállamoknak is együtt kell működni, hogy hatékonyabb legyen az információcsere, és hogy további biztonsági intézkedéseket hozzunk. Köszönöm. Bult, Bult biztos asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, üdvözlöm ezt a vitát. Ez már azt mutatja, hogy valóban közös nevezőn vagyunk ezen ambiciózus terv kapcsán megerősíthetem azt, hogy minden egyes közlekedési baleset áldozatúságosan sok. Engedjék meg, hogy megválaszoljam a felmerült aggájaikat. Először is a tagállamok csak bizonyos esetekben használhatják fel a más tagállamok adatbázisait, tehát a, a, az adatvédelem biztosítva van. Persze, értem, hogy ez csak az első lépés, és eh, az igazi munka még mindig előttünk áll. Az Európai Bizottság a végrehajtásra fog most már koncentrálni egy jelentést fog előkészíteni a tanácsnak, illetve a parlamentnek az irányelv alkalmazását illetőleg, illetve azt illetőleg, hogy ez hogyan járult hozzá a úti közlekedési biztonsághoz. Ez jó lehetőség lesz arra, hogy eh, ahogy mások is kértek, hogy mindezt felvizsgáljuk, és hogyha azt látjuk, hogy arra van szükség, hogy közös standardokat eh, fejleszünk ki a különböző automatikus ellenőrző rendszerek irányába, vagy hogy harmonizáljuk a közlekedési szabályokat, vagy a nyomonkötési eljárások kritériumait, hiszen elég gyakran fordul elő, nem fizetik ki a bírságokat, és ez egy komoly kérdés. De először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit fog hozni a jelenlegi megközelítés. Lehet, hogy ez azt mutatja, hogy hatékony, és elriasztó, és lehet, hogy emiatt megváltoztatják az emberek a vezetési szokásaikat, hogyha nem, akkor az Európai Bizottság nem fog havozni, hogy újabb intézkedéseket javasoljon. A 20, 22 tagállam már átültette az irányelvet nemzeti törvényeibe, 6 tagállam várat még magára. Nagyon szorosan együttműködünk velük, annak érdekében, hogy a szükséges lépések megszülessenek. Engedjék meg, hogy végezetül köszönetet mondjak önöknek ismételten, ezért a nagyon jó együttműködésért, és már várom azt, hogy önökkel együtt dolgozhassak a jövőben. Minden olyan kérdésben, amelyről beszéltem. És természetesen várom az önök támogatását, és a szavazásuk, a holnapi szavazásuk pozitív eredményét. Köszönöm elnök, köszönöm szépen a biztos asszonynak. Most Szender asszony következik. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm Bucer asszonynak, hogy ilyen bátorsággal és odaadással foglalkozott ezzel a témával. Nos, egyetértünk abban, hogy részletesen ki kell dolgozni ezt a szöveget, ezt az irányelvet Hét éven keresztül dolgoztunk már ezen az anyagon. Intenzív munka van, fáradhatatlanul kell dolgoznunk. Önök közül többen is említették, hogy túlságosan is sok halálos áldozata van a baleseteknek bizonyos országokban. Az infrastruktúrák, infrastruktúra elavul, kerékpárosok, motorosok mind-mind külön kockázatokat kénytelenek viselni Szeretnénk természetesen a balesetek számát és a sérültek, a halálesetek számát csökkenteni. A szakértők azt mondják, hogy akár 400 al is csökkenthető a halálesetek száma évente, hogyha az irányelvet valóban megvalósítjuk, ez akár egy repülő balesetnek felel meg évente. Ahogy biztos asszony is mondta, E, a jelentéshez e, jó néhány javaslat is e, társul, és hogyha emellett az infrastruktúrák biztonságára vonatkozó javaslatokat is megvalósítjuk, akkor, ahogyan is említette, jelentős változást tudunk elérni abban, ami nekünk igazán fontos, hogy az európai polgárok úgy utazhassanak, Európa útjain, hogy közben védelemben, védelmet élvezhessenek és biztonságban legyenek. Köszönöm. Ennek köszönöm szépen, én is gratulálnék önöknek a vitához, az együttműködés nagyobb közúti biztonságot jelent, és ne felejtsük el, hogy életeket tudunk megmenteni. A vitát tehát lezárom. Még egyszer gratulálok, és holnap fogunk szavazni a jelentésről. Gratulálok biztos asszonynak még egyszer. Most pedig üdvözlöm a bizottság alelnökét, Mogherini asszonyt.